Liebe Kolleginnen, Kollegen! Kedves kollégák, mindenkinek jó reggelt! Folytassuk a munkánkat a szakbizottságban. Megtartottuk a koordinátorok ülését. Ezt majd írásban kiosztjuk, illetve eljutatjuk önöknek, hogy mit döntöttünk. Következik a 16-os napi rendi pont, az Európai Földmegfigyelési program, a GMES névre hallgató program. Prodi úr a jelentéstevő, az ITRE illetékes bizottság anyagát véleményezte, és meg is adom Prodi úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! szeretnék először is köszönetet mondani önnek, hogy rám bízta ezt az anyagot. Nagyon érdekesnek tartottam a bizottság javaslatát. A globális környezeti és biztonsági megfigyelési program egy olyan kezdeményezés, ami rendkívül fontos különböző okok miatt. Számos oka van. Elsősorban azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez a projekt a jelenlegi űr megfigyelési struktúrába fog illeszkedni. ezen kívül pedig kapcsolódik egy sor helyi kezdeményezéshez is. Egyre nagyobb adat halmazra, adat mennyiségre van szükségünk az űrből, hiszen most változásokat élünk, és most itt különösen a klímaváltozásra utalnék, de nem csak erre, hiszen adatokat kell gyűjtenünk részletes adatokat és széleskörű adatokat. A GMES alapvetően fontos kezdeményezés a megfigyelés szempontjából. A környezet és a biztonság megfigyelése szempontjából. A GMES három területből áll, az űr, világűr, az egyik, és az Európai űrügynökség révén lehetőség van arra, hogy nagy mértékben hozzájáruljunk a megfigyelési technológiák továbbfejlesztéséhez. Ez egy nagyon fontos összetevő. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy többek között lehetőség lesz arra, hogy részletesen megfigyeljünk bizonyos paramétereket, amelyeket eddig nem tudtunk megfigyelni az űrben. Így például a felületi hőmérsékletet, felszíni hőmérsékletet, vagy az óceánok szintjét, ez rendkívül fontos. Ez az egyik olyan paraméter, amit különösen szoros figyelemmel kell kísérnünk. Ezen kívül a tengerek sótartalmát is figyelni tudjuk, ami ahhoz fontos, hogy a tengeri áramlásokat pontosan fel tudjuk térképezni. Ezeknek fontos szerepe van a föld hőmérséklete szempontjából. Ezen kívül képesek leszünk a nedvességtartalom mérésére, illetve a föld vegetációjának pontos feltérképezésére. az elsivatagodás szempontjából ez különösen fontos, illetve annak megállításában. A program lehetővé teszi, hogy a már meghozott intézkedéseket koordinálni tudjuk, ami az óceánok felszínét illeti. Ezek az úgynevezett in situ intézkedések. Láthattuk az árvíz védelemre vonatkozó irányelvben is, és emlékeztetnék arra, hogy itt lehetőség van az űrből nyert adatokat össze vonni, összekapcsolni, amelyek eh, közép- és hosszú távú meteorológiai adatokat szolgáltatnak, tehát ezeket össze tudjuk kapcsolni a Föld felszínén alkalmazott meteorológiai berendezésekkel katasztrófa védelem szempontjából. A műholdas megfigyelés tehát össze tudjuk kapcsolni radarokkal, illetve meteorológiai állomásokkal a Földön. És lehet, hogy csak néhány órán múlik egy-egy esetben, de minden esetre a katasztrófa helyzetekre vonatkozóan így jelzéseket, figyelmeztetéseket kaphatunk meg tudjuk előre jósolni a csapadék mennyiségét, minőségét, azt, hogy hol várható. Úgyhogy ez egy nagyon fontos input. És ki tudjuk számolni az árvizek, illetve más természetes katasztrófák veszélyét. Ez is egy példa arra, hogy az együttműködéssel mit tudunk majd megtenni. Ez tulajdonképpen az európai űrkezdeményezéssel és az egyes tagállamok kezdeményezéseivel való koordinációt jelenti. A harmadik szempont pedig nem más, mint a szolgáltatások. Kis és középméretű vállalatok bevonását is lehetővé teszi ez majd az adatok összeállításában és feltérképezésében, ugyanis a műholdak információval fognak szolgáltatni a földgolyó egészéről, és ugyanazokat az adatokat tudjuk minden résztvevő országnak megadni, és így előre tudunk majd lépni a technológia területén. illetve saját adatainkat is összeállíthatjuk. Ez nagyon fontos lesz, hiszen így már akkor nem kell más országoktól függenünk ilyen alapvetően fontos adatok tekintetében. Emellett még szeretném azt is hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez az infrastruktúra ahhoz, hogy a minőségi adatokat támogassuk illetve a kibocsátás kereskedelmi rendszert is igénybe vehessük. Másút ma is szó lesz még arról, hogy a kibocsátást hogyan lehet kompenzálni, például az erdők megszűnésének megakadályozásával, hiszen nyilvánvalóan a földön az erdők kiterjedtsége nagymértékben befolyásolja a klímát. Tehát pontosan fogjuk tudni mérni, hogy milyen pénzügyi támogatásra kompenzációra lehet szükség azokban az országokban, ahol ezek az erdők elhelyezkednek, és ezáltal ösztönözni tudjuk a természetvédelmet ezekben az országokban. Ezeket egyfajta széndiokszid megkötőként is lehet alkalmazni, illetve elősegíti a különböző ökológiai, környezeti szolgáltatásokat, ezáltal szolgálva a biodiverzitást. Ezeket a pontokat vettem bele a véleményembe. Meg kell találnunk a kompenzáció, a támogatás forrásait, és biztosítani kell azt is, hogy ezek a források ezeket a forrásokat a lehető legszigorúbban kezeljük. Végezetül pedig engedjék meg, hogy hangsúlyozzam, hogy mindez, amiről eddig beszámoltam, űrprogramokba fog illeszkedni. Például a rendszerek megfigyelési rendszerébe, szeretném hangsúlyozni, hogy itt egy kockázatról is beszélnünk kell. 2014 január decembere között lehetnek pénzügyi hiányok. Tehát ragaszkodunk el ahhoz, hogy kellő forrásokat bocsássanak rendelkezésünkre, a műholdak telepítéséhez. Úgyhogy meg kell vizsgálnunk, hogy milyen kötelezettségvállalásra van szükség a jövőben. Ugyanis, hogyha pénzügyi hiányok adódnak, akkor az egész program lelassul, és a későbbiekben emelkednek majd a kiadásaink. Tehát biztosítani kell, hogy a GMS program folytatódjék minden különösebb pénzügyi nehézség vagy hiány nélkül. Úgy tűnik számomra, hogy ezt a véleményt széles körűen támogathatják. Négy módosító indítványt terjesztettem be. Az első a célok kiegészítésére vonatkozik. Az éghajlathoz való alkalmaz, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és annak hatásainak enyhítése. Tehát ez azt jelenti, hogy minden adatot megemlítünk, amihez ez a program hozzá tud járulni. Ezen kívül a G EOSS-re is utalok, ami a földmegfigyelési rendszerek globális rendszere. A harmadik módosító indítvány az Európai Ürügynökséget említi meg, ez a kopenhágai székhelyű ügynökség. Ez az a hely, ahol in situ lehet adatokat gyűjteni és ezáltal az adatok valóban összehasonlíthatók, hasznosíthatók lehetnek. Az utolsó módosító pedig egy lehetőségre utal, egy finanszírozási lehetőségre, hogyan tudjuk a IMS programot bevételekből finanszírozni, amik a kibocsátás kereskedelmi rendszerből származnak. Ezt indokolja az a tény is, hogy a rendszer majd alapvető adatokkal fog szolgálni a globális felmelegedés általános problémájára, a klímaváltozás problémájára tekintettel, illetve arra vonatkozóan, hogy milyen mértékben kell alkalmazkodnunk. Konkrét támogatást fog ez jelenteni. A kompenzációk kezeléséhez is, ami az ETS rendszert illeti. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen Vittorio Prodinak. Ez egy rendkívül fontos téma, ezzel egyetértek. És ez különösen a mi szakbizottságunkat érdekli, hiszen a mi céljainkat szolgálja. És sajnálatosnak tartom, hogy a GMES egy meglehetősen bonyolult fogalom, sajnálatos, hogy valamilyen egyszerűbbet a Galileohoz, vagy az Erasmushoz, vagy hasonlóhoz nevet nem sikerült a nomenklatúrában találni. A GMS-t csak szakértők értik meg, de hát ennek az alkalmazási köre meglehetősen széles, a klímaváltozás, az erdők pusztulása, a különböző katasz, természeti katasztrófák, a klímaváltozással összefüggő adatok. Tehát ebből a szempontból rendkívül fontos, és éppen ezért a szakbizottságnak meg kell erősítenie ezt a munkát. Ezt a jelentést nem pusztán szakértői szemmel kell tekintenünk, hanem politikai szempontokból is. Köszönöm szépen a beszámolót. Tatarella úr jelentkezett a néppárt nevében hozzászólásra. Köszönöm szépen, elnök úr. Prodi úr elmondta, hogy támogatja a programot, és nagyon egyetértek kedvező véleményével. Köszönöm szépen a szerzőnek, hogy a GMES-ért felelős igazgatóval történő ülésre meghív minket, ahol is majd részletesebben meg tudjuk vitatni a problémákat. Több pontot is kiemelt Prodi úr a véleményében, és van egy olyan szempont, amit én szeretnék részletesebben megvizsgálni, nevezetesen a program hogyan kapcsolódik az ETS-hez, tehát a kibocsátás kereskedelmi rendszerhez. Én értem Pródi úr érvelését. Ő igyekezett plusz finanszírozási forrásokat meghatározni, de meg kell vizsgálnunk a technikai és a jogi lehetőségeket is. Egyetértek azzal a kifejezett utalással is, nevezetesen a GEOS programra történő utalással, Tehát támogatom a programot, és lenne néhány kérdésem a bizottsághoz is. A kedvező véleményében Prodi úr számos dolgot elmondott már. De talán nem felesleges azt is hangsúlyozni, hogy ez a program egyben azt is jelenti, hogy az Európai Unióban nagyon fontos adatokat kell gyűjtenünk. Mégpedig a világ minden részéből 24 órában, 365 napon át, éjjel-nappal, akár tiszta az égbolt, akár felhős. És ehhez a program komoly lehetőségeket kínál az adatgyűjtéshez, az adat összeállításhoz, elemzéshez, és ennek alapján megfelelő intézkedések meghozatalához a környezetvédelem területén de ami talán ennél is fontosabb, hogy a természeti katasztrófákkal szemben védelmet nyújtsunk az emberek számára. Sajnálatosan ezek a katasztrófák egyre gyakoribbá válnak napjainkban. Ez a műholdas rendszer, tehát mindezt lehetővé tenné, a műholdakat megfigyelőnek, vagy őrszemeknek nevezhetjük. Öt ilyen őrszem biztosít majd nagyon fontos adatokat. És szeretnék arra is emlékeztetni, hogy ezeket az adatokat az erdő tüzek megakadályozására is fel tudjuk használni. Ezek komoly problémát jelentettek például Görögországban, és sok mindent, sok problémát megoldhattunk volna, hogyha előrejelzésekkel rendelkeztünk volna. Ugyanez igaz az árvízvédelemre, védelemre, vagy a folyók szennyezéssel szembeni védelmére, amit ipari üzemek okoznak. Az a, a tengerszint előrejelzéséhez is felhasználhatjuk a rendszert. Például Kínában az algák és a moszatok okoztak komoly problémát. Erre vonatkozóan is lehet adatokat gyűjteni, illetve megakadályozni ezek kialakulását. Ami pedig Európát illeti, itt a kutatásfejlesztés területén további munkahelyek teremtése is várható, valamint <clears throat> egyre autonóbbá, autonómmá, autonómabbá válhat az EU. Tehát ez az az egyik projekt, amit a közvélemény talán nem nagyon ismer, hiszen, mint ahogy az elnök úr is említette, itt nagyon technikai jellegű rövidítéseket alkalmazunk. Minden esetre ez a program rendkívül hasznos minden európai polgár számára. A kérdéseim a következők. Én azt olvastam ezzel a programmal kapcsolatosan, hogy a jelenlegi megfigyelő szolgálatok Európában nem megbízhatóak. mégpedig az infrastruktúra hiánya miatt, és az sem garantálható, hogy ezek hosszú távon rendelkezésre fognak állni. Prodi úr is említette ezt, hogy hosszú távon kell gondolkodnunk, tehát mindenféleképpen foglalkoznunk kell a finanszírozás kérdésével is 2011-ig, 14-ig, ez az az időszak, amíg a műholdakat telepítjük, majd ezt követően ezeket pályára kell bocsátani. 2014 és 17 között lesz ez, és ebben a nagyon fontos, kritikus időszakban úgy tűnik, hogy nem fogunk finanszírozási forrásokkal rendelkezni. Tehát ezzel a problémával már most foglalkoznunk kell. Ha megnézzük, hogy például Oroszország már műholdakat bocsát fel, és hogy a pályát két évvel korábban már úgymond le kell foglalni, ehhez pedig forrásokra van szükség. Prodi úr említette, hogy az ETS is vegyen részt a finanszírozásban, és politikailag a parlament, illetve a szakbizottságunk koordinálhatná az intézmény közé párbeszédet Barroso úrral. Meg kell kérnünk, fel kell kérnünk Barroso urat, hogy mennyiben tartja ezt a programot prioritásnak eh, az új bizottság mandátuma keretében. Természetesen az ESZÁ-val is szorosabbra kell fűzni az együttműködést, végezetül pedig a bizottságnak kell biztosítania az úgymond környezeti irányítást. Jó lenne megtudni, hogy a bizottság hogyan vélekedik a nemzeti struktúrákról, az európai koordinációról, a megfigyelő és tájékoztató központ kapcsán. Köszönöm Tatarella úrnak, és látom, hogy hogy nő a lelkesedés a gémes programmal kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy úgy tűnik, hogy ez a kérdés eh, leginkább az olasz kollégákat eh, érdekli. Éppen ezért megadom a szót Rossi kollégának. Eh, nos, nem mint hogyha azért, csak azért kérdeznénk, mert a jelentéstevő is olasz, de azt el kell mondanom, hogy ugyan Pródi úr nem képviselőcsoportunk tagja, ennek ellenére egyet tudok érteni azzal, amit mondott. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy európai megfigyelési programokat állíts, programot állítsunk fel, hiszen nemrégiben láttuk, hogy milyen károkat tudnak okozni azok a természeti katasztrófák, amiket meg lehetett volna előzni, vagy legalábbis enyhíteni a károkat. Éppen ezért Európa számára nagyon fontos, hogy létrehozzon, vezessen és finanszírozzon ilyesfajta programokat, annak érdekében, hogy meg tudjuk figyelni az éghajlatváltozást, gondoljunk csak az óceánok fontosságára, és a Földdel kapcsolatban szenzitív információt szerezzünk be. Azon gondolkoztunk, hiszen vannak azért kétségeink is, hogy vannak olyan országok, például Olaszország, amelyek már most is rendelkeznek olyan hálózattal, amelyek nemzeti szinten elérhetőek. Konkrétan arra gondolok, hogy Olaszországban a földközi tengert kell figyelnünk, vannak testületeink, szervezeteink, akik a, az erdőket figyelik, akik a folyókat, akik a hegyeinket, akik az, adriai, az Adriát figyelik, tehát vannak struktúráink, testületeink, szervezeteink, akik biz, ugyan korlátozott mértékben, de figy, végeznek megfigyelési tevékenységet, viszont ez nem globális jellegű. Tehát ha már megvannak ezek a szervezetek, és ezek már sok pénzt költöttek, biztos vagyok benne, hogy más tagállamban is van így, akkor milyen, mi a célja ezeknek? Nem lehetne ezeknek, nem lehetne, hogy ezek támogassák az új rendszer tevékenységét, és ne hozzunk létre párhuzamosságokat ne csináljuk kétszer ugyanazt. Ebben az új struktúrában, amely ellenőrzi a, a biztonságot, figyeli az óceánokat, stb., ez valós időben fogja az adott tagországoknak, az egyes tagországoknak az információt a rendelkezésre bocsátani? Hiszen ha vannak ezek az kisebb struktúrák és szervezetek, és vannak közöttük akár regionálisak, akkor összességében anyagilag jobban jövünk ki, hogyha ezeket a párhuzamosságokat felszámoljuk. Aztán vannak, ahogy már utaltam erre, a kvóta rendszerrel kapcsolatban kétségeink az ETS, a kibocsátás kereskedelmi rendszerben. Úgy gondoljuk, hogy esetleg akár veszélyes is lehet, hogyha ezeket a pénzügyi forrásokat kvóta rendszerben használjuk fel. Ugyanis attól tartunk, hogy Néhány éven belül ez nem hoz értékelhető eredményt. Ennek nem lesz értéke. Tehát a gémes program finanszírozása nem függhet a kibocsátás kereskedelmi rendszer bevételetől vagy nem bevételészer. Ez egy olyan bumerang lehet, amit elhajítunk, aztán minket vág fejbe néhány éven belül. Tehát úgy gondolom, hogy a gémes programot más forrásból kell finanszírozni, és azt gondolom, hogy ha felszámoljuk a regionális, elszigetelt nemzeti vagy regionális szervezeteket, amik párhuzamos tevékenységet folytatnak, úgy gondolom, hogy ezt az összeget akkor át lehetne csoportosítani ide. Ehhez persze szükség van a tagállamok együttműködésére. Nos, tehát várom azt, hogy ez, erre milyen megoldást találunk, úgy, mint finanszírozás és az ETS-sel kapcsolatban folytatott tevékenységre. Elnök, köszönöm szépen, Löpázs asszonyé a szó. Nem csak az olaszok érdeklődnek a téma iránt, úgyhogy szeretnék először is Prodi úrnak köszönetet mondani ezért a jelentésért, mert rendkívül fontos ez a téma. Rendkívül szakmai jellegűnek tűnik, de ugyanakkor politikai jellegű is. Ugyanis, hogy a ö, nyers adatokat megtaláljuk, és rendelkezésre bocsássuk, e, egyrészt e, alapvető fontossággal bír, ugyanis nagyon sokan mondanak sok mindent, ami érdekes, az az, hogy valójában mi történik. Tehát, hogy milyen hatékonyan lépünk fel. A nemzeti ellenőrzéseken túl e, tesz ez lehetővé további ellenőrzéseket, azon kívül, amit az Európai Ügynökség tesz az adatok ellenőrzése vonatkozásában. Ott van például a tengerek kérdése. Ott eléggé nehéz helyzetben vagyunk, mert már nem a saját területünk fölött rendelkezünk. Úgyhogy közös választási lehetőség előtt állunk, és ezért rendkívül fontos dolog ez. De a demokrácia szempontjából is, hogyha a politikát akarjuk középpontba helyezni, és azt akarjuk, hogy állampolgáraink elfogadják, és azt szeretnék, hogy a közös örökségünk biodiverzitását védjük, akkor rendkívül fontos, hogy ilyen jellegű információra szertehessünk, mert ezek segítségével elsősorban az európaiak, de mindenki más is követheti a fejleményeket, és Ha nem elegendők a jelenlegi szakpolitikák a célok eléréséhez, akkor további elképzelésekkel állhatunk elő. Végül az éghajlatváltozáshoz is kapcsolódik mindez. Annak ellenére egy napon nyilván a két terület összekapcsolódik nem azt akarom ezzel mondani, hogy ezt most kell létrehoznunk, mert talán még túl korai, és nem is érnénk el igazándiból azt a célt, hanem az ellenkezőt, amit szeretnénk. Azért ott van magunkban valahol, hogy egy napon talán kapcsolni kellene ezt a kettőt, tehát az éghajlatváltozás elleni harcot és a politikák hatékonyságát. Köszönöm szépen, elnök úr! Madame Soulier. Köszönöm szépen, Szüljé asszony. Köszönöm, uram. Elnézést, hogy késtem, úgyhogy lehet, hogy már elhangzott a válasz a kérdésemre, ami a következő. Úgy gondolom, hogy az információ terjesztés a bizonyos frekvenciák vonatkozásában milyen szempontból érvényesül, úgy hallottam, hogy a Galileo esetében Kína például problémát jelentett, ahol a frekvenciákat nem tartották tiszteletbe. Itt egy ilyen gentleman's agreementről van szó. A kérdésem az tehát, hogy az, ennek a programnak szánt frekvenciát hogyan tudják biztosítani? Köszönöm. Szíken. Elnök, köszönöm szépen. Úgy látom, senki más nem kéri a szót. Nos, akkor én úgy látom, hogy volt egy olyan program, hogy Kopernikus program, akkor ugye ezt már, ez már foglalt, ezt már nem tudjuk, de minden esetre nyilvánosság felé esetleg jó lenne, javasolhatnánk, hogy legyen egy nyilvánosság számára is megismerhető, megfogható név, ami ez, ezt, amit ez a program viselhetne. Nos, a vállalkozási és ipari főigazgatóság képviselője sok kérdést eh, kapott, úgy gondolom, megadom neki a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az érdeklődést a, a bizottságok részéről a, az Európai Bizottság javaslatára. Ez nem más, mint a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelési rendszer. Ami a tevékenységek, amelyekről úgy gondoljuk, hogy több lett értéket képvisel az Európai Unió szintjén, illetve azok között, amelyeket már az egyes tagállamok végeznek. Szeretném a különbséget elemezni. Ugyanis ez a GMS a jelenleg létező infrastruktúrákon alapul. Azért emlékeztetni szeretnék arra, hogy van egy olyan űrben létrehozandó része, amely bizonyos elemzéseken alapul, és amelyet még be kell fejeznie az Európai Uniónak. A GMS célja nem az, hogy végül is az egyes tagállamok projektjeit torpedózza meg, Ami a konkrétabb kérdéseket illeti, amely a különböző hatóságok mandátumára vonatkozott, amelyeknek szükségük van ezekre a fajta információkra a tagállamoktól, és azt hiszem, hogy felvetődött például az is, hogy a polgári védelem, amely tagállamainkban más és más szinten szerveződik, a KMS, ami továbbra is rendkívül jelentős kezdeményezés, elsősorban eszköz. És nem egy eszköz segítségével fogjuk megkérdőjelezni a különböző európai hatóságok mandátumát, amelyek feladata a polgárok védelme. Ezzel a kezdeményezéssel nem mást próbálunk meg tenni, mint az, hogy bizonyos új infrastruktúrákat szeretnénk jobban felhasználni, amelyeket inkább közösen kellene kidolgozni, és amely a tagállamokban az összes felhasználó számára hasznos lenne. Ami a finanszírozást illeti, illetve azt, hogy hogyan lehetne olyan finanszírozási tervet kidolgozni, amely lehetővé teszi a profi felhasználást és hatékonyabb tevékenységet a program keretén belül. Szeretném felhívni a figyelmüket a bizottság közelmúltban kiadott kommunikéjére a GMS felhasználásáról, amelyet október 28-án hagytak jóvá. Nyilván vannak még stabilizálandó részei a programnak, a, főleg az űrben használatos részeit illetően. És a Sentinel nevű ö, műholdakról 2011-ig fogunk dönteni. Na most megint csak az űrbeli ö, részekre vonatkozóan a kommunikációban egyértelműen megfogalmazzák azt is, hogy bizonyos megfigyelésekhez, amelyek ma nemzeti ö, ha, kezekben vannak, a projekt hozzájárul az ilyen jellegű tevékenységekhez is a tagállamokban, és egy hosszú távú partneri kapcsolatot kíván meghatározni a tagállamok, illetve az Európai Uniós tevékenysége között. Na most, ami a frekvenciákra vonatkozó kérdést illeti. Ö, tudomásom szerint ma ez nem jelent problémát a GMS kidolgozása keretén belül. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, köszönöm szépen. Nos, a 2014 és 17 közötti időszak finanszírozása vonatkozóan szeretnék még valamit mondani, akkor kérdés, hogy ezt hogy képzeli a bizottság finanszírozni? Köszönöm. Na most, ami a finanszírozást illeti, a költségvetésben rendelkezésre álló tételek vonatkozásában 2014 és 2017 között nyilván ez az Európai Uniós pénzügyi terv következő stádiumában kidolgozandó. A hozzászólók közül többen is utaltak erre, és mivel az Európai Bizottság az októberi kommunikációban is elismeri, számos döntést bizonyos tevékenységekre vonatkozóan 2014 és 17 között még meghatározandók. Nyilván finanszírozási lehetőségekre lesz szükség, mégpedig folyamatos módon, főleg, hogy az űrben alkalmazandó struktúrák kidolgozását ne akadályozza mindegy. A Sentinel műholdak vonatkozásában nagyon fontos ennek az infrastruktúrának a kidolgozása, illetve a műholdak működésnek beindításához egy stratégiát kell 2011-ig kidolgozni a jelenlegi pénzügyi terv keretén belül, még akkor is, hogyha maguk a tevékenységek csak 2014-től indulnának be. Köszönöm szépen, Vittorio Prodi! Ehm, Megadom a szót akkor Viktorio Prodi úrnak, mint egy zárszóként. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes volt ez a vita. És szeretném Tatarella úrnak megköszönni különösen az ő hozzászólását. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire érdekel mennyire fontosnak tartom azt, hogy az LTS-t bevonjuk a programba, és hogy mennyire fontos, hogy ez összhangban legyen a GMS programmal, amikor ennek az irányításáról beszélünk, akkor, amikor a globális felmelegedést próbáljuk értékelni, és azokat a tevékenységet próbáljuk koordinálni és irányítani, amelyek az éghajlatváltozáshoz kapcsolódnak. Éppen ezért alapvetőnek gondolom ezt a kérdést ilyen szempontból. Úgy vélem, hogy méltányos azt kérdezni, azt kérni, hogy az ETS is használja ezt az alapvető rendszert, amely az adatkezelésben elengedhetetlen fontosságú. Természetesen mindez feltételezi, hogy előre tudunk haladni az LTS-sel, e kibocsátás kereskedelmi rendszerrel, ahogy terveztük. Főleg, hogyha a bizottság megteszi a magáét a következő kopenhágai konferencia idejére. Nyilvánvalóan, amikor arra gondolunk, hogy változások következnek be az adózásban, és lassan, fokozatosan a természeti erőforrások felhasználása felé haladunk, akkor Tudom, hogy ez nem tartozik szorosan ide, de szerintem mindenképpen haladásnak kell értékelni politikai szempontból, összecseng azzal, amiről mi beszélünk. Rossi úrnak válaszolva azt tudom mondani, hogy nagyon jó kollégának bizonyul, főleg akkor, ha arra a műhold rendszerre gondolunk, amit támogatnunk kell, csak meg kell találni, hogyan haladjunk előre. És szerintem ez Rossi úrnak sem lenne ellenére. És szeretném biztosítani őt végezetül arról, hogy biztosítani őt az ellenőrző rendszerekről, irányító rendszerekről. Ezekre a dokumentum in situ megfigyelésként utal. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt valamiféle együttműködésnek, szinergiának kellene lenni a megfigyelé, az institú megfigyelés és a GMS megfigyelések között. Mit szólnánk a Marco Polo névhez? Ha már egyszer valami megfogható nevet akarunk neki adni. Mondja valakit mikrofonon kívül, hogy akkor legyen Pródi a neve, de hát ó, ne teremtsünk te személyi kultuszt, mondja Pródi úr de minden esetre az in situ megfigyelésekre történik utalás a dokumentumban. Ezeknek össze, össze kell működni, együtt kell működniük az űrből történő megfigyelésekkel. Tehát az egyik oldalon vannak utalások, amelyeket mindig a legújabb adatokkal frissítünk, és ezeket össze lehet kötni, helyi térképekkel, helyi rendszerekkel, szervezetekkel. Tehát azt próbálom mondani, hogy a globális műholdról nyert a globális adatokat helyi rendszerekkel össze kell kapcsolni. ezt úgy kell megszervezni, hogy ezek összehasonlíthatóak legyenek. Ezért foglaltam be azt a módosító javaslatomat az anyagba, amelyel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség lenne felelős az adat, az in-situ adat gyűjtésért. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a gémes program ra tekinthetünk úgy is, mint egy, mint a föld, a talaj megfigyelésének rendszerére. Azt nem kell mondani senkinek, mennyire szükséges, hogy figyelembe vegyük a talajvédelemről szóró irányelvet, hiszen ez alapvető fontosságú kérdés. Hiszen ezek lesznek azok a módszerek, eszközök, amelyek segítségével részletes képet kaphatunk a talajról hogy milyen, melyen nedvesség, mely, milyen mértékben tartalmaz nedvességet, milyen vegetáció található rajta, és ez pontosan az, az információ, amire rendkívül szükségünk van. Tehát objektíven nézve is van ennek hozzáadott európai értéke. Tehát nagy reményeket fűzök ehhez, és őszintén remélem, hogy képesek leszünk felhasználni az ebből származó információt, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy finanszírozási hiányosságok miatt megbukjon a program elnök. Köszönöm szépen, Pródi úr! Aztán az ITRE szakbizottságban kollégánk megteszi majd a jelentést. Én azt gondolom, hogy a programot talán ne is Prodinak, hanem egy Marco Polónak. Eh, nevezhetnénk, hiszen ez elég találó név lenne. Nos, eh, a módosításokat ehhez a témához eh, december december 17-ig várjuk. Nos, a következő programunk pedig a közlekedés fenntartó, fenntartható jövője. És aztán én átvettem azt a feladatot, Eh, hogy ezzel kapcsolatban a véleményt mondja. Az elnökség részéről azt a közleményt mondjam, hogy a közlek, az európai közlekedés jövőjéről fehér könyv készül. 2010-ben eh, ezt le is kívánjuk vezényelni. Éppen ezért gondolkozzunk el azon, hogy 2020-ban az európai közlekedést hogy kívánjuk megszervezni, milyen képet látunk magunk előtt. Éppen ezért sok olyan téma lesz ezzel kapcsolatban, ami a mi szakbizottságunkat is érinti és érdekelheti. Nyolc javaslatot tettem, amit a közlekedési és idegenforgalmi szakbizottság elé tárhatunk. Még mindig nem sikerült a külső, külső finanszírozási forrásokat bevonni ennek alátámasztására. Láttuk azt, hogy a szennyező fizet elve alapján a szennyező fizet elvet is be kell emelni a közlekedés szervezésére. Ennek kihatása lenne arra nézve, hogy az emberek inkább környezetbarátabb közlekedési módokat válasszanak. Aztán ott van a városok problémája ez is közlekedési ö, problémát jelent, hiszen e, a társadalom egyre mér, nagyobb mértékben városiasodik, éppen ezért nagyon fontos, hogy vonzóvá tegyünk környezetbarát közlekedési módszereket. Ez azért is különösen fontos, mert a városokban rossz a levegő minősége, ami egészségügyi problémákhoz vezet, és vannak olyan ö, zónák, ö, olyan közlekedési zónák, ahol a kibocsátás mértéke miatt a levegő minőségére panasz lehet. Aztán itt van a zajszennyezés, sok millió ember életét keseríti meg, és a közlekedésben tervezésében arra is figyelnünk kell, hogy ezt csökkentsük. A széndiokszid kibocsátás nagy mértékben megnőtt, és emellett más anyagok is, más anyagok kibocsátása is jelentősen nőtt, és 2020-ig ezeket is jelentősen csökkentenünk kell. Aztán a hatodik pontban említem a tengeri közlekedés növekedéséből származó szennyezést. A környezet védelme, az éghajlat védelme is, és ezt ugye kivettük a a, a, a kibocsátás kereskedelmi rendszerből, és úgy gondoljuk, hogy a tengeri közlekedést is be kellene ebbe illeszteni. Aztán szükség van technikai, technológiai fejlesztésekre, annak érdekében, hogy zöld közlekedést tudhassunk magunkénak Európában. És éppen ezért azt az egyenlőtlenséget, egyensúly nélküliséget, amelyet a, a, a nagyon erős Európa autóipar jelent Európában, úgy gondolom, hogy a vasúti közlekedésnek viszont nem áll rendelkezésére ugyanennyi kutatási forrás. Tehát úgy gondolom, hogy ez, ez itt egy olyan hiány, nyosság, és azt gondolom, hogy a közpénzekben nem találunk túl sok olyan lehetőséget arra, amit ennek a fejlesztésére, kutatására lehetne fordítani. Ezen változtatni kellene. És nagyjából ezek lennének azok a pontok, amelyeket én a bizottság, szakbizottság részére javasol, javasolnék, akkor most megadnám a, megnyitnám a vitát a teremben. Osztrák kolléganőnk meglátogatott minket, szeretettel üdvözöljük az Európai Parlament Környezetvédelmi Szakbizottságában, méghozzá nagy tapsal, mint ahogy halljuk. Matthias Króta úr jelentkezett. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon fontosnak tartom ezt az állásfoglalást. A környezet, a közlekedés politika sokszor szerepel az asztalunkon. Én úgy gondolom, hogy ezzel jó irányba mozdulnánk el 2014-ig az Euró 6-os kibocsátási törvény, ami a kis járművekre, könnyű járművekre is vonatkozna. Én azt gondolom, hogy ebben az állásfoglalásban a légiforgalomnak is szerepet kellene kapnia, hiszen itt is a kibocsátásról beszélünk, egy olyan kompromisszumról beszélünk, amit a bizottsággal kötöttünk, a mostani bizottság egy olyan javaslatot tesz, hogy csökkentsük a NOx kibocsátást. Tehát úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben mi, mint illetékes szakbizottságnak ezt a kérést meg kell ismételni az új bizottság felé is. Ezt a plénum előtt megígértük, és az új bizottság felé ezt meg is kellene ismételni, hogy ezt be is tudjuk tartatni. Ami a bioanyagokat illeti, Tavaly a megújuló erőforrásokról szóló irányelv értelmében itt egy kicsit tovább e, kellene gondolkodnunk. Sok képviselőtársunk jelezte, hogy a biomasszát ott kell felhasználni, ahol az a leghasznosabb, legeredményesebb. És akkor itt az állásfoglalás, ez lenne a megfelelő hely arra, hogy mit lehetne hol helyettesíteni. Például a légiforgalomban használt benzin, úgy gondolom, hogy itt nem nagyon lehetne helyettesíteni a kerozint. Tehát úgy gondolom, hogy de vannak más területek, ahol meg lehetne követelni bio üzemanyagok használatát. Úgy gondolom, hogy ezt esetleg be lehetne emelni az állásfoglalásba. Azt gondolom, hogy ami az euróvinyettát, címkét illeti, a parlament egyértelműen kiállt ennek kérdése mellett a svéd elnökség, de szerintem a spanyol elnökség sem fogja ezt a témát különösebben az asztal közepére helyezni, tehát ennek az állásfoglalás, ez az állásfoglalás lenne az a politikai eszköz, ami biztosítaná, hogy ez a kérdés ne sikkadjon el. Én ezt szerettem volna jelezni. Köszönöm szépen. Matthias uh, Richard. Köszönöm szépen, Richard Zébert. Köszönöm szépen. Én is támogatom az előttem szólót. Itt az euró címkére és az egyéb irányvonalakra történő ö, utalást. Ezek az irányelvek is foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel. Az Európai Parlament ö, ö, feladata, és különösen a mi szakbizottságunk feladata, hogy ö, annak alapján döntsünk, amit ön most itt a véleményében megfogalmazott, azonban a tanács egyelőre vonakodik a jogszabályokat végrehajtani. Én egy olyan tartományból származom Ausztriában, ahol különösen nagyon sűrű a teherszállítás, és ez komoly környezeti terhet jelent. Nagyon fontos, hogy ezeket a külső problémákat internalizálni tudjuk. Ez idáig ez sikerült, és éppen ezért ez a szakbizottság és, az, és Ausztria számára ez különösen egy fontos téma. Fontos ezt a napirendre tűznünk, és az ezzel kapcsolatos jogszabályokat a gyakorlatban is átültetni. A kérem, hogy majd még a véleményében ezt az euró címkére vonatkozó szempontot is re, jelenítse meg, Mindez természetesen összefügg azzal, hogy a társadalomban a mobilitási viszonyok is módosulni fognak, és a megfelelő paraméterek mellett ezt természetesen, ezt a mobilitást támogatni kell, de minden esetre környezetbarát módon. Ez a teherszállítással, illetve a személyes, személyszállítással éppen úgy összefügg. A mezőgazdasági politikában is úgy kell eljárni, hogy ha valaki minden nap a munkába járáshoz a gépkocsiját használja, akkor megfelelő keretfeltételeket, alapfeltételeket kell teremteni annak érdekében, hogy a túlzott környezeti terhelést el lehessen kerülni a személyszállításban. A tengeri és a légi szállítás egyértelműen ebbe a körbe tartozik. Tudom, hogy itt nehezen valósítható ez meg. Természetesen ezeknek a közlekedési módoknak a súlya egyre inkább emelkedik, tehát ezeket is be kell vonni az ETS rendszerébe, és ezen a területen nemzetközi egyezményt kellene kidolgozni, illetve megkötni. Úgyhogy ezt is a feladataink közé kéne felvenni, ezzel is foglalkozni, és egyébként pedig gratulálok a véleményéhez. Köszönöm. Köszönöm, Széber úr, Tremopulos úr. Köszönöm, κύριε Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném elmondani, hogy az előadó javaslatai jó irányba mutatnak. Néhány gondolatot azért engedjenek meg, hogy hozzátegyek ehhez. Ami a külső költségek belső átalakítását illeti, legalábbis amely a közlekedésről van szó, ez kiváló elképzelés, mindig is védtük ezt a kezdeményezést itt a parlamentben. Ugyanakkor figyelembe kell venni a biodiverzitás eltűnését is, de más költségeket is, amelyek ökológiai vagy környezetvédelmi jellegűek. Minden, ami az éghajlatváltozás elleni harcra vonatkozik, illetve az egészségi állapotra, amely a szennyezésből következik. Ugye a külső költségek centralizációja csak olyan közlekedési eszközökre fordíthatók, amelyek megfelelően kialakíthatók. A második pontban említi, hogy a területrendezésnek egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítunk. Azt hiszem pontosíthatnánk, amikor a különböző városi jelenségek decentralizálásának támogatásáról beszélünk. Tehát pontosabban kellene fogalmaznunk, és rámutatni arra, hogy a metró és a villamos használata mennyire fontos lenne a nagyvárosokban. A harmadik pontban pedig olyan intézkedésekről szól, amelyeknek a közlekedés javítása a célja. Én inkább azt mondanám, hogy arra ösztönözünk, hogy csökkenjen a közlekedés, mert teljesen jogosan ön is említette, hogy ez óriási probléma a városközpontokban. Nyilván az embereket arra kellene ösztönözni, hogy gyalogoljanak, vagy biciklizzenek. A brüsszeli karta céljait kell megvalósítanunk, ami a biciklire vonatkozik, hogy ez is része legyen az európai politikának és jogalkotásnak. A Velocity programot jobban kellene finanszírozni, és integrálni kellene a programokba, modernizálni, javítani rajta, hogy fenntarthatóbb közlekedési eszközöket használjunk. Azt is hozzátenném, hogy abban a pontban, amikor olyan területekről beszél, ahogy csökkent a kibocsátás, egy másik javaslatot is meg lehetne fogalmazni, például nagyobb sebességcsökkentést vagy korlátozást a városokban. Aztán azt mondja, hogy a közúti közlekedés is jelentősen csökkenthetni a finom részecske kibocsátását. Tehát ez nem mindenütt így van. A PM10-re gondolok itt, a finom porra, ez bizonyos országokban így van, de például Görögországban nem. Aztán a vasútra való áttérés. Ez megint csak nagyon fontos. Talán erről is lehetne egy kicsit részletesebben szólni. De hát nem akarom itt kihasználni ö, a lehetőséget, vagy visszaélni inkább vele. Utalnék inkább a hetedik pontban a technológia szerepére. Azt írja, hogy ez gyakorlatilag csökkentetni a kibocsátásokat. Itt szerintem az kizárólag szót ki lehetne venni, mert nem csak erről van szó. És a reményeinket nem fektethetjük csupán a technológia fejlődésébe. Még két gondolatot engedjenek meg. Az egyik a fogyatékkal élőkre vonatkozik. Ennek horizontális elemnek kell lennie a közlekedés politikában. Úgyhogy minden fajta közlekedési eszközre kellene, hogy vonatkozzon. Ugyanakkor azt is el kellene mondanunk, hogy a jelenlegi infrastruktúrák megőrzése, javítása kell, hogy elsődleges cél legyen, nem pedig új infrastruktúrák építése. Ez utóbbiak esetében elsősorban a vasutat, a kerékpárhálózatokat és a kombinált közlekedési eszközöket kellene megcéloznia illetve az utak biztonságát. Úgy gondolom, hogy kiváló alap ez a vitára ebben a témában. Köszönöm szépen. Köszönöm Tranapulosz kollégának. De Brun asszony. Can I, uh, add... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék üdvözölni ezt a munkát, és gratulálni szeretnék hozzá, akár csak kollégáim tették. Szeretném hangsúlyozni, ahogy ön is tette, hogy a hetedik pontban a kutatás és fejlesztés milyen központi ö, szerepet ö, foglal el. Nekem nincs ezen semmi gondom, nem kellene a csak szót törölni, szerintem nem veszítünk ezzel semmit. Csak két gondolatot engedjenek meg, Nevezetesen a második bekezdésben, illetve azután, amikor a városi közlekedésről van szó, illetve a tömegközlekedésről, a vonzó tömegközlekedés. Azt hiszem, hogy hozzátenném azt, hogy a jó tömegközlekedési eszközök léte segíteni azt, hogy kevesebb személygépkocsit használnak az emberek. Végül az utolsó bekezdésben a jó gyakorlatok kapcsán az eszmecsere és főleg a szivitász kezdeményezést szeretném, hogyha az energiával foglalkozó programot is bevegyük, mert jó lenne, hogyha ezt is megemlítenénk. A Concerto nevű programra gondoltam itt, köszönöm. Köszönöm szépen, Rossi. Presidente, oltre essere d'accordo buona parte con quello che aveva detto prima. Ez egy fantasztikus nap. Pródi úr szinte teljes mértékben egyetértek azzal, amit ön is említett. Csak két dolgot szeretnék elmondani. Ne felejtsük el, hogy a szennyezés nem csak elsősorban a közlekedéshez kapcsolódik, hanem az otthonokhoz, és szerintem ezt is bele kellene vennünk a szövegbe, ugyanis arra gondolok most, hogy például új fűtőrendszereket kellene ö, bevezetnünk. Tehát meg kell vizsgálnunk a szennyezést az otthonok fűtésének tükrében is. A többi pont az nagyon jó, de túlságosan idillikus elképzelés. Tehát, hogyha az ember gyalogolna, vagy biciklizne, nyilván nagyon jó lenne, de hát meg kellene nézni, hogy az embereknek erre mennyire van lehetőségük. És persze könnyen megtehető ez, hogy az emberek közel laknak a munkahelyükhöz, vagy hogyha ö, olyan ö, boltokban vásárolnak, amelyek hazaszállítják a, a, azt, amit vásároltak. Elég nehéz egy szupermarketbe biciklivel menni, vagy hazacipelni a vásárolt cuccot ö, biciklivel. De egyetértek azzal, hogy a közutakról az áruszállítást inkább a vasút felé kellene terelni. Úgyhogy szeretnék egy módosító indítványt is benyújtani, amit remélem el fognak fogadni. És szeretném, hogyha a bizottság felkérni arra a tagállamokat, hogy a helyi akadályokat hárítsa el, hárítsák el a vasúti hálózat kiépítése elől. Szeretnék hazámból egy példát említeni, Nálunk a koridor 24-es elnevezésű Genf vonatkozásában, és a Torino-Lioni útvonal. Liguria és Piemonte vonatkozásában ez nagyon érdekes projekt, de ezeket a fejlesztéseket olyan kezdeményezések gátolják, amelyet a baloldal és a zöldek képviselnek. Már nincsenek a nemzeti kormányban, és ami Olaszországot illeti, Európában sem képviselik őket, de Piemontéban és Ligúriában igencsak erősen jelen vannak, és állandóan gátolják a fejlesztést. Én eh, regionális képviselő voltam ott, és eh, nap mint nap eh, megéltem ezeket a harcokat a politikai pártok között, mert nem akarják a vasúthálózat kifejlesztését. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a bizottság felszólítsa a tagállamokat, arra, hogy foglalkozzanak a vasúti hálózat kiépítésével, mert egyébként Olaszországot lehagyja a többi ország, főleg a Koridor 5-ös, Koridor 24-es projekt vonatkozásában. Aztán csatlakoznék még egy hozzászólóhoz, nem emlékszem a nevére, de nevezetesen arról szólt, hogy a tengeri, illetve a légi közlekedés is bele kellene venni a szennyezés csökkentés csomagjába. Mi azt mondtuk, hogy ellenezzük, de szeretném emlékeztetni a kollégákat arra, hogy fel kellene mérnünk a negatív hatásokat is, amelyek akkor jelennének meg, hogyha nem működnének folyamatosan ezek a projektek. Ami a ö, légitársaságokat illeti, például kétszeresére nőnének a költségeik, hogyha alkalmazkodniuk kellene az előírásokhoz. Ez, viszont, ez pedig azt jelenteni, hogy a jegyek is kétszeresére nőnének. És ugyanez az igaz a tengeri közlekedésre. Úgyhogy óvatosan kell eljárnunk, mert lehet, hogy pozitívan döntünk a környezetvédelem szempontjából, az egészségi állapot szempontjából, de lehet, hogy nagyon rossz hatással vannak az emberek zsebére. Köszönöm. Köszönöm, Rossi úr. Anna Rosbach. Egyetértek a kívánságával, hogy csökkentsük a szennyezést világszerte. Most itt nem akarok minden eh, bekezdésen végigmenni, de valóban problémának találom azt, hogy biciklivel vagy gyalog menjünk el eh, vásárolni, viszont ugyanakkor az áruszállításban a vonatok nem kapnak eh, kellő szerepet. Én olyan országból jövök, ahol kísérletet teszünk arra, a, hogy képítsünk metró és busz vonalakat, de ehhez gyakorlati megoldásokat kell találnunk elsősorban. A határokon átnyúló ut utak esetében. Itt fejlesztésre és kutatásra van szükség, és ami pedig a CO2-t illeti, CO2 kibocsátást. Matthias és mások is elmondták, hogy a bioüzemanyagok második generációjának kifejlesztésével is foglalkoznunk kell, annak érdekében, hogy az autópályákon közlekedő tehergépjárművek kevésbé szennyezzék a levegőt az áruszállításban. Köszönöm szépen. Áder János. Köszönöm a szót, elnök úr. Azt kell, hogy mondjam, hogy a, azzal a nyolc ponttal, amit a Leinen elnök úr megfogalmazott véleményként, kiegészítésként, módosító javaslatként, azzal én teljes egészében egyetértek, és támogatom ezeket. Néhány ponton szeretném saját véleményemet legalábbis hangsúlyosabbá, markánsabbá, vagy talán egyértelműbbé tenni. És van néhány olyan pont, amit Leinen elnök úr nem érintett, de én szeretnék érinteni, ami viszont a bizottság közleményében benne van. Ugye a második fejezet 9. pontjában ez a közlemény szól a transzeurópai közlekedési hálózat eddigi fejlesztéséről, és ugye a következő megalapításokat olvashatjuk. A beruházásoknak mintegy egyharmadát valósították meg idáig, és aztán egy általános megfogalmazást találunk, hogy számos teendő van még. Én itt a számos teendő között egy dolgot szeretnék mindenképpen hangsúlyozni, és szeretném, hogy ez markánsan megjelenne a szövegben, ez az észak-déli közlekedési folyosó megépítésének fontossága. Biztos, hogy számos teendő van még, biztos, hogy nagyon sok fontos dolog van, és nyilván különböző országoknak mások a prioritásai de azt gondolom, hogy ha megnézzük hosszú-hosszú évek előkészítését, megnézzük azokat az érveket, amelyek az északdéli folyosó mellett megfogalmazottak idáig, és megnézzük, hogy hány országot érint mindez. Németországtól, ha magunk elé képzeljük a térképet, Németországtól kezdve Csehország, Szlovákia, Ausztria, Magyarország, Szlovénia és Olaszország. Tehát ennek a folyosónak, ennek az észak-déli közlekedési folyosónak a minél előbbi megépítése azt gondolom, hogy közösségi, uniós érdek, nem csak ezeknek az említett tagállamoknak az érdeke. Tehát ennek a hangsúlyos, markáns megjelenítés, hogy ennek egy különös prioritásként kellene szerepelni a következő évtized fejlesztési programjában, én azt gondolom, hogy indokolható, nagyon sok véleményt lehetne idézni, szakértői véleményt, amely ezt alátámasztja. A másik, ami szintén ehhez kapcsolódó eh, kérdés, hogy a Nyugat, Nyugat-Európában ugye meglehetősen fejlett közlekedési infrastruktúra épült ki, autópálya, meglehetősen fejlett autópálya hálózatokat láthatunk, és ezeknek a meghosszabbítása az új tagországok, az új kelet-európai, dél-európai tagországok irányába azt gondolom legalább ennyire fontos lenne. A jelentés, illetve a közleménynek a harmadik fejezete az foglalkozik egy másik problémával, ez pedig ugye azt mondja, hogy milyen kihívások várnak az Európai Unióra a következő évtizedben, és itt a kihívások között említi Észak-Afrikát, illetve a déleurópai közlekedés várható növekedése miatti problémákat, illetve kihívásokat. Én azt gondolom, hogy ezzel azonos súlyú probléma, hasonlóan fontos lenne hangsúlyozni a, a balkáni tranzit problémáját, ami már most, nem a következő tíz évben, hanem már most nagyon súlyos problémát jelent az Európai Unió tagországai számára. Tehát ennek a megoldása biztos, hogy valamilyen uniós eh, együttműködést, uniós forrásoknak a biztosítását feltételezi, különben nagyon komoly környezeti terheléssel kell számolnunk a következő évtizedben. Elnök úr is és a közlemény is hangsúlyozottan foglalkozik a növekvő városiasodás problémájával. Elnök úr a második pontban erre külön kitér. Én azt gondolom, hogy persze vannak tendenciák, amiket nem nagyon tudunk megfordítani, de talán fékezni, lassítani viszont igen. Mert én azt hiszem, hogy lehet, hogy nem kerülhető el, hogy a évtized végére, vagy az évszázad közepére az európai lakosságnak, vagy az Európai Unió lakosságának több mint 80%-a városokban éljen, de én azt gondolom, hogy ennek semmiképpen nem az ösztönzése, hanem inkább a fékezése, ennek a tendenciának a fékezése lenne az unió feladata. Tehát én azt gondolom, ma a lakosság egy jelentős részét igenis vidéken kell tartani, nem a nagyvárosok felé kell terelni. De ahhoz, hogy ez sikeres legyen, és biztosítani lehessen azt, hogyha egyébként a falvakban nincs megfelelő oktatási rendszer, nincs megfelelő munkahely, akkor a közeli vagy távolabbi városokban munkahelyhez és oktatási lehetőséghez jussanak az ott élők. Ez pedig csak közlekedési infrastruktúrával biztosítható. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy az ilyen típusú közlekedési infrastruktúra fejlesztése, ez különösen Kelet-Európára igaz, az azt gondolom, hogy hangsúlyos elemek kellene, hogy legyen a következő évtizednek, mert ezáltal számos szociális problémát, urbanizációs problémát, kriminológiai problémát tudnánk megoldani a nagyvárosokat illetően. Ennek az egyik alkérdése talán, vagy egy másik kérdés, ehhez kapcsolódó kérdés, a nagyvárosoknak és az agglomerációnak a problémája. Itt én azt gondolom, hogy komoly tartalékok vannak, környezetvédelmi szempontból is komoly tartalékok vannak, és költségvetési szempontból is komoly tartalékok vannak a rendszerben, mert hogyha a közlekedési hálózatokat, a nagyváros és az agglomerációs közlekedési hálózatokat sikerülne megfelelő módon összekapcsolni, akár egységes tarifarendszert kialakítani. Tudom, hogy erre vannak kedvező példák, de ezt általánosabbá tenni, az valószínűleg nagyon sok gondot megoldana a jövőben. A harmadik ezzel kapcsolatos megjegyzésem pedig a következő. Az elmúlt évtizedek inkább arról szóltak, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére fordított az Unió, és fordít meglehetősen jelentős összegeket. Nyilván ez továbbra is a prioritások között szerepel, de azt gondolom, hogy hasonló, ugyanolyan prioritásnak kellene lennie a meglévő közlekedési infrastruktúra korszerűsítésének, modernizációjának is. Ez különösen Kelet-Európára igaz, ahol a 60-as, 70-es években kiépítettek egy úgy, ahogy a kor, korszínvonalának megfelelő közlekedési infrastruktúrát, és aztán jöttek a 90-es évek, jött egy komoly gazdasági visszaesés, jött egy komoly leépülés ezekben az országokban, és ezt a közlekedési infrastruktúrát nem fejlesztették nem újat kell építeni, hanem a meglévőt kell korszerűsíteni ezekben az országokban és ezekben a nagyvárosokban, régi szocialista országok nagyvárosaiban, mert nyilvánvaló, hogy ez részben környezetvédelmi szempontból, üzemeltetési, költségvetési szempontból is jelentős megtakarítást eredményeznek. A többen érintették már, elnök úrnak a jelentésében is, javaslataiban is szerepel a kutatás és fejlesztés fontosság, ugye ez a hetedik pont foglalkozik ezzel. Én azt gondolom, hogy ehhez talán csak egyetlen dolgot érdemes hozzátenni, bár benne van az anyagban, csak én inkább még jobban szeretném ezt hangsúlyozni, hogy ez uniós források és tagállami források nagyobb, az eddiginél nagyobb források nélkül nem fog menni. Tehát mind a kutatásra, mind pedig a fejlesztésre, a hálózatok fejlesztésére több forrásra van szükség uniós és tagállami szinten egyaránt. Ami pedig az utolsó pontot illeti, a nyolcadik pontot illeti. Megmondom őszintén, hogy ezt a Civitas kezdeményezést én nem ismertem idáig, és nem ismerem, de a szándék, ami emögött van, az azt gondolom, hogy teljes mértékben támogatható. Hiszen az elnök úr is arra utalt, hogy az eddigi jó példákat, amik a közlekedés fejlesztésére vonatkoztak, azokat népszerűsíteni kell az egyes tagországok számára, az egyes városok számára kölcsönösen megismerhetővé kell tenni. Ez helyes. A saját hazámból tudok példát mondani arra, hogy miközben a főváros tömegközlekedése, Budapest tömegközlekedése katasztrofális, óriási vesztességet halmozott fel, a közben az ország második legnagyobb városában, Debrecenben egy olyan fejlesztést hajtottak végre, ami modern tömegközlekedési eszközökkel lényegében az önkormányzat plusz tehervállalása nélkül egy sokkal fejlettebb, korszerűbb, több, magasabb igényt kielégítő közlekedési, tömegközlekedési infrastruktúrát eredményezett. Gondolom, hogy ilyen példák Európában máshol is vannak. Igazából ez egy kérdés számomra, lehet, hogy nyitott kapukat döngetek, és már ezt megcsinálták mások, hogy ennek a népszerűsítése akár egy kiadvány formájában, összegyűjteni ezeket a pozitív példákat, akár egy internetes honlap formájában, összegyűjteni ezeket a pozitív példákat, és ilyen értelemben kedvet csinálni, bemutatni ezeket azon városok számára, ahol még ezzel a problémával nem sikerült megbirkózni, talán hasznos és kifizetődő lenne. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, Áder úr, valóban nem csak Európában, hanem adott országokon belül is jó példák lehetnek vonzó tömegközlekedésre, és rossz példák is. Nagyon hasznos lenne valóban, hogyha ezek cseréjét egy kicsikét dinamizálnánk, hiszen egymás példájából nagyon jól tudunk tanulni. Szabina Vilc, köszönöm szépen! Leinen úr jelentését. Számos dologban egyet tudok érteni, és a módosító indítványokkal is egyet tudok érteni, amit a zöldek 2006-ig a szennyezés 28%-a történő emelkedése igencsak aggodalomra ad okot. Ha megnézzük, hogy hogyan lehetne a közúti szállítást átterelni a vasútra, ehhez integrált vasúti koncepcióra lenne szükség Európában, és ennek megfelelő beruházási programokra is, EU szinten épp úgy, mint a tagállamokban. Németországban a kutatási, fejlesztési tevékenység a villany, villamos üzemeltetésű autókra is kiterjed, a GUE-NLG erre vonatkozóan egy szakvéleményt is beszerzett. Az elkövetkezendő 15 évben nem várható a CO2 csökkentése a villamos üzemeltetésű autóktól. Éppen ellenkezőleg az e, ehhez szükséges e, villamos energia termelés további problémákat eredményezhet. További kutatási forrásokra van szükség, és beruházásokra, a vasúti mobilitás elősegítésére. És talán ezt a jelentésben egy kicsikét részletesebben ki lehetne dolgozni, erre vonatkozóan majd magam is megfelelő módosító indítványjal fogok élni. Köszönöm szépen. Kaki szóri a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. nem fogok nem fogom azokat a dolgokat megemlíteni, hogy miben értek egyet önnel, úgy nagyjából egész évben egyetértek a jelentésében foglaltakkal. Ehelyett arra néhány területre szeretnék rámutatni, ahol nem értek egyet. Például a szárazföldi és a tengeri közlekedés közötti összefüggés tekintetében ön azt javasolja, hogy hogy a tengeri közlekedés is illesszük bele az európai kibocsátás kereskedelmi rendszerbe. És azt mondtuk, hogy csak ez, ez, ez csak erre vonatkozna, de mindannyian tudjuk, hogy a szárazföldi közlekedés sokkal nagyobb mértékben járul hozzá a széndiokszid kibocsátáshoz. Azt is tudjuk, hogy a szárazföldi közlekedés néhány esetben már része, ennek a, része annak a rendszernek, ami, és néha nem, amely amelyet a vasúti közlekedés területén van. Tehát valahol ez része ennek a kereskedelmi rendszernek, valahol pedig nem. Példának okáért a személyszállítás nem része ennek a rendszernek, de ennek ellenére azt is tudjuk, hogy drasztikusan megnőttek a kibocsátások. Tehát ha beemelnénk ebbe a rendszerbe a tengeri közlekedést, akkor növelni fogjuk a szárazföldi kereskedelmet, mert átterelődik a szárazföldre. És ugyan csökkentettük a tengeri kereskedelem által kibocsátott széndiokszid mennyiségét, viszont növeltük a szárazföldi közlekedés által kibocsátottakat. Ha európai rendszerekről beszélünk, akkor tudjuk, hogy Görögországban legalábbis a hajók legfeljebb majd szomszédos országokban, teszem azt Törökországban fognak kikötni, és akkor, és akkor onnan fogjuk az árukat szépen szárazföldön keresztül Görögországba hozni, vagy más európai célállomásokra. Ez pedig megint csak hatalmas széndiokszid kibocsátást okoz. Úgyhogy ez további negatív környezetvédelmi hatásokat jelent, úgyhogy összességében kell megvizsgálnunk az összes közlekedési eszközt. Egy hajó például, amely több ezer tonna árut szállít, hát el sem tudom képzelni, hogy kevésbé lenne hasznos szociális szempontból, és károsabb, mint egy BMW, ami 240-nel hasít a az autópályán. Igen, ja. Igen, köszönöm szépen. A kopenhágai konferencián ugye elmondtuk azt, hogy globális megegyezésre van szükség a tengeri és a légi közlekedés tekintetében, hogy verseny hátrányt elkerüljük, és akkor most megadom kollégának még a szót. Kérdezem, hogy van-e még hozzáfűzni valója valakinek. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, mondja a bizottság képviselője. Hallottam néhány olyan dolgot, amelyekre kitér a bizottság közleménye. Tehát úgy gondolom, hogy általános egyetértés van sok olyan dologban, amit itt most felvetettek a képviselő urak és hölgyek. Sokan rámutattak a, a külső költségek beemelésére, internalizálására. Ez egy olyan dolog, ami különösen fontos a bizottság stratégiájában annak érdekében, hogy széndiokszidmentes és fenntartható közlekedést érjünk el. A kutatás, fejlesztés egy másik hasonlóan fontos téma számunkra. Amikor megnézi az ember a bizottság közleményét, akkor már a címből is látszik, hogy mit tartunk a három legfontosabb prioritásnak, ahol be kell avatkoznunk. Az egyik a különböző közlekedési módok integrációja, aminek az is a célja, hogy az utakról levegyük, mi levonzunk minél több közlekedést, más környezetvé, környezetbarátabb közlekedési módok javára. És ezt elő kell segítenünk, elő kell segítenünk a mobilitást, és természetesen megfelelő minőségű szolgáltatást kínál a közlekedők számára. A második prioritás a technológia. Természetesen a különböző technológiák különböző fejlettségi szinten állnak. Hallottam hozzászólást a bioüzemanyagokkal kapcsolatban. Ez sok ez vannak olyan közlekedés mód, ahol ez egy járható út, például a légiközlekedés, e, itt még van mit tennünk, aztán az autóknál is szóba jöhetnek, aztán vannak olyan közlekedési módok, amelyek még nem nagyon elterjedtek a piacon, de ezeket is meg kell vizsgálni. A bizottságnak az a véleménye, hogy általánosságban bizonyos mértékig technológia semlegesnek kell lennünk, úgy, hogy kellő figyelmet fordítsunk az a, a különböző technológiákra, hogy meg rendelkezésre álljon az a infrastruktúra, ami ezt lehetővé teszi a kevésbé fejlett technológiák számára is. Aztán van egy olyan, van még egy prioritás, erről kicsit kevesebbet hallottunk ma, és ez pedig a felhasználók kérdése. a bizottság ha sokszor használja a felhasználóbarát kifejezést, ez elég tág fogalom, de minden esetre azt jelenti, hogy biztonságos és megfelelő közlekedést nyújtsunk az emberek számára. De azt is jelenti, hogy nem csak biztonságosnak, jó minőségű és környezetbarátnak, hanem, hanem egy értéket adjunk egy értékes, minőségi alternatívát nyújtsunk az emberek számára, és ezzel lehet megfelelő változásokat elérni az emberek viselkedésében. Ez az a három prioritás tehát, amit szerettem volna kiemelni. Visszatérve a tengeri és a légi közlekedésre, ami, amit többen is említettek, természetesen a bizottság úgy véli, hogy ezeknek is, ezeknek a területeknek is szerepe van az üvegházhatás növelő gázok kibocsátásában. Alapvetően ez a két szektor nemzetközi dimenzióban vizsgálandó, hiszen, hiszen alapvetően nemzetközi versenyhelyzetről beszélünk, és úgy gondolom, hogy ezzel a véleménnyel nem leszek itt egyedül, hogy erre globális megoldást kell találni erre, ennek a két ágazatnak a tekintetében. Tehát ennek szellemében folytatjuk nemzetközi szinten, fórumokon a tárgyalásokat. És amikor globális megoldásról beszélek, akkor természetesen egy piaci alapú megoldásról beszélek. Ez lehet az LTS e rendszer, vagy akár egy valamiféle adó, amit ezekre az üzemanyagokra kivetünk. Köszönöm szépen, elnök úr, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen a bizottságnak. Nos, ez is nagyon érdekes vita volt. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy a következő évtizedben az Európai Unióban növekedni fog a közlekedés, ami további problémákat vet fel, és ez a politika feladata, hogy a negatív trendeket korrigáljuk, illetve ezek a negatív hatását csökkentsük. Ezt a célt szolgálja a, az, e, a tervezett fehér könyv, illetve a bizottság közleménye is. Tehát úgy gondolom, hogy ebben a szakbizottságban is egyetértés van, hogy a versenyhelyzetet, a nemzetközi versenyhelyzetet is figyelembe kell venni. Ezeket több, többen is említették a tengeri közlekedés esetében, ugye a légi közlekedésnél. Ezt már beemeltük az ETS rendszerbe, és meg kell vizsgálnunk, hogy a tengeri közlekedést is be lehetne ide illeszteni. A mobilitás iránti igény egy olyan szükséglete az embereknek, én azt gondolom, hogy ezt nem lehet megtiltani, de azt lehet, hogy támogassuk és terelgessük ezt az igényt. Vannak jó példák. Egy megosztási modellre, ahol tehát ahol, ahol ezt meg lehetett osztani, és látunk olyan városokat, akik belefulladnak az autó kipufogó gázfüstbe, és úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben az országok körében, főleg valahogy északon, ez a megosztási rendszer jobban szervezett, jobban szervezett tömegközlekedési módszerekkel, bizonyos tilos zónák felállításával, azzal, hogy bicikliket kínálnak az embereknek, és ezzel vonzóvá teszik. A, legutóbb stokholmi delegáció teljesen meg volt lepődve, hogy vannak köztereken bicikli pumpáló létesítményeket, tehát az ember oda megy és fölpumpálja a bicikliét. Na most ilyet még egész Németországban senki nem látott, és teljesen el voltunk képedve. Ez nem kerül sokba, viszont hogyha az embernek szüksége van rá, akkor nagyon jól jön. Tehát úgy gondolom, hogy a, a jó gyakorlatok kicserélését a régiók bizottságával is egyetértve, ezt úgy gondolom, hogy ezt fontos kérdésnek kell tartani, meg is lehetne szervezni. Abbazal is egyet értek, hogy a tömegközlekedésnek nem csak a városban van nagy szerepe, hanem vidéken is tehát nem lehet egy vonalat húzni, hogy akkor jó a közlekedés a, a városban, ott minden szép és jó, és hogy mihelyt kilépünk a városból, akkor meg már rossz a közlekedés, tehát, vagy, vagy hogy korosztály szerint ezt megosztani. Tehát itt is rugalmasnak kell lenni. Az euró vinyeta, illetve a bioüzemanyag két jó ötlet, amivel még foglalkoznunk kell. Én is úgy gondolom, hogy a, ha támogatni akarjuk a vasúti közlekedést, akkor bizony Európában komoly hiányosságaink vannak. A technológia sem a legjobb. És az európai szintű vasúti közlekedés, ezek a folyosók, amik ugye ezek a, az, é, az észak-déli folyosóról hallottunk, nincsen jó állapotban nem alakult ki, és azt gondolom, hogy az államok is között is vannak olyanok, akik akadályt jelentenek abban, hogy gördülékeny és jól használható dolog lenne. Tehát, hogyha valaki vasúton szeretne valamit szállítani, mondjuk Skandinávországból Spanyolországba, akkor itt leküzdhetetlen akadályokba ütközne. Tehát úgy gondolom, hogy a következő tervezési periódusban ezt hangsúlyosabbá kellene tenni. De ez mind ö, nem ér semmit, írott malaszt, hogyha ezzel nem foglalkozunk. Tehát a parlamentnek jobban kell figyelni arra, hogy ö, ezeket a dolgokat be is ö, tartsuk, meg is valósítsuk úgy vélem, hogy sok mindennel egyet tudok érteni, ami ma itt elhangzott, és remélem, hogy majd kapok módosító indítványokat, amelyeket december 9-ig várunk, déli 12 óráig. Tehát remélem, hogy azok, amiket az elhangzottak, majd módosító indítványok formájában meg is érekeznek írásban, és 2020-ig Európának egy jó ö, ö, ö, közlekedési tervet tudunk letenni az asztalra, ami közvetvédelmi és egészségügyi szempontoknak is megfelel. És akkor úgy gondolom, hogy itt le is zárhatjuk a, a vitát, esetleg még egy apróság a zöldek részéről. Nem tudom, hogy nem tudom, hogy itt fordítási probléma volt-e. Én 19-ét hallottam, nem, javít az elnök, igen. December 9-et, déli 12 óra, harangszóra. Úgyhogy köszönöm szépen. Az utolsó pont, még ami tegnapról elmaradt, az ötös pont, nevezetesen a Rosbach jelentés. Köszönöm szépen. Elnök úr, mondja Rozbach asszony, megpróbálok rövid lenni. E, 1990. októberében az Európai Unió megállapodást kötött, hogy megakadályozza az észak-atlanti vizek szennyezését. Na most a Helsinki és a, a, a Bonni megállapodás, az északi tengerre vonatkozó megállapodás és a Barcelona egyezményből jött össze. Aztán született egy Lisszaboni megállapodás, amelyet Portugália, Spanyolország, Franciaország és Marokkó írt alá, és 1990-ben az Európai Közösség is aláírt. Na most Spanyolország és Marokkó közötti területi eltéré határvita miatt nem lépett életbe. 2008 májusában Spanyolország és Marokkó kb. 20 év vita után megállapodásra tudott jutni. Éppen ezért kiegészítő jegyzőkönyvet írtak alá, amelyet aláírt rajtuk kívül még Portugália és Franciaország is, és most ezzel kapcsolatban kell véleményt nyilvánítanunk. A Lisszaboni megállapodás gyakorlati együttműködésről beszél, hogy mi a teendő akkor, hogyha a tengeri, tengerpartmenti vizekben szennyezés történik. Úgy gondolom, hogy meg vagyok győződve arról, hogy ezek a megállapodások hasznosak voltak, elérték, amit, ami, elérték a céljukat, és itt a legfőbb ideje, hogy ezt, a, ezt az együttműködést a gyakorlatban átültessük. Tehát miről beszélünk? Egy olyan régió, ami egészen Észak-Európáig terjed. Olyan tengerekről beszélünk, ahol nagyon nagy a forgalom. Egy olyan téma, amelyet amelyre még nem fordítottunk eddig elég kellő figyelmet, az a, az a műanyag leves az Atlanti óceánban, a Hollandiának 34-szerese területileg óriási problémát kezd jelenteni a tengeri környezet szempontjából, tehát éppen ezért az állásfoglásunkat minél korábban el kell fogadnunk, elnök. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos téma, főleg azoknak az élőlényeknek, akik, amelyek ezekben a vizekben élnek. Uh, Frau uh, Döbrun asszony a szó. Egy kérdésem van Rosbach asszonyhoz, aki említette azt a tényt, hogy Portugália, Franciaország, stb. is aláírta azt a kérdést, hogy az, a nyugat-szaharai um, val kapcsolatos jegyzőkönyvet, és a kérdés az, hogy az ottaniakat is képviseli-e valaki, hogy ezt hogyan fogadták ezeket a javaslatokat uh, magyarul, hogy ők hogyan állnak ehhez a kérdéshez. Köszönöm szépen. Nos, amit én a szövegből láttam, én úgy tudom, hogy Marokkó is elfogadta, méghozzá 2008-ban írta alá Marokkó is ezt a megállapodást. Tehát az én válaszom, igen, Marokkó is elfogadta ezt a megállapodást. <laughs> Äh, igen, de hát ez ugye Nyugat-Szaharának, nyugat nem tud szavazni. Ugye ez volt a kérdés az ott élők, igaz, ha jól értettem. Tehát ezzel lehet vitatkozni, hogy, hogy van-e nemzetközi ügyekben a nyugat is szava. Nos, úgy látom, senki más nem kéri a szót. A december 9-e déli 12 óra itt is a módosító indítványok leadási határideje. És akkor a 18 pont a következő, más ügy. Tehát akkor idén ez volt az utolsó ülésünk. Január 25-én találkozunk, nagyon valószínű, az új biztos jelölt meghallgatásával kapcsolatban és addig meg majd még úgy is látjuk, hogy vannak-e mások. Tehát akkor más időpontok éppen ezért lezárom ezt a mai ülést, és mindenkinek jó munkát kívánok az év hátralévő részére. Köszönöm.